kell birkoznunk. A 7 per 2020-as jelentés a kohéziós politikáról. Üdvözlöm Pietro Russzót a számvevőszéktől. Itt van a velünk. Can you hear me? Sí, tiene siete minutos, gracias. Tiene siete minutos, gracias. A usted. Hallanak-e? Igen. Elnök asszony, Tisztelt tagok, tisztelt jelentéstévő! Köszönjük a meghívásukat! Nagy örömömre szolgál, hogy ismertethetem a hetes per 2020-as külön jelentésünket a kohéziós politikáról. Az európai költségvetés 2014-2020-as időszaka sajnálatos módon megszakadt a hangkapcsolat. We, consider that our findings and conclusions from this audit 2000 program period and for increasing the effective management and control systems in the member states for the 2021 to a 2021-es időszaktól számítva figyelembe vettük a következő kérdéseket. Sajnálatos módon a hanganyag értelmezhetetlen. Schemes. Are they building on complete the cost information. And second, lying available data on cost enable analysis and taking decisions on legislation and on some... A jogalkotást illetően egyszerűsítenünk kell a szabályokat. Értelmeztük és értékeltük a bizottsági eljárásokat, az EMPL régió és a budget főigazgatóság munkáját. A következtetésünk az, hogy megfelelő programhatóságokkal és a megfelelő auditáló szervekkel fel kell vennünk a kapcsolatot a tagállamokban végül, ami a költségeket illeti az egyszerűsítés területén. Mi Figyelembe vettük, hogy a kohéziós alapok felszívását hogyan lehet egyszerűsíteni, ennek mi lenne a költsége. Az auditálásnak két fő üzenete van. Először is a kohéziós, politi- a kohéziós alapok költségét alacsonynak ítéltük, összehasonlítva a nemzetközi szinten felszívott alapokkal. Végül megállapítottak, hogy a bizottság nem gyűjtött elég adatot ahhoz, hogy hatékonyan lehessen ezt elemezni, például azt, hogy hogy lehet egyszerűsíteni az Európai Uniós szabályokat. Amikor átvilágítottuk a főigazgatóságok munkáját, akkor azt láttuk, hogy elvesztettük a hangkapcsolatot a hozzászólóval. That they had only complete information on administrative costs. We have also ezen kívül azt állapítottuk meg, hogy 2018-as bizottsági adhok tanulmány az administratív költségekről nem volt elég koherens és átfogó. Mi megállapítottuk azt, hogy az elérhető adatok alapján az administratív költségek viszonylag alacsonyok, más nemzetközi programokkal összehasonlítva. A bizottság túl optimista a 2014-2020-as megtakarításokat illetően, amelyek a jogalkotás egyszerűsítéséből erednek. Ezen kívül a 2021-27-es időszak egyszerűsítési eredményei még nem kiszámíthatók ezért még nem tudjuk a hatásukat előre jelezni. Az auditálás alapján azt ajánljuk a bizottságnak, hogy javítsanak a megközelítésüken, pontosan szabják meg, hogy mit és mikor fognak átvilágítani az intézkedések területén, Először a programozási időszak elején a bizottság jelentse be a tagállamoknak, hogy tanulmányot, tanulmányt készít, Másodszorban a bizottságnak támogatni kell a tagállamokat az adatgyűjtésben, és harmadsorban a bizottságnak feladata az is, hogy valósak legyenek a begyújtott adatok, hogy megfelelő minőségűek legyenek. Ezen kívül azt javasoljuk, hogy értékeljük ki, hogy megfelelő megtakarításokat sikerült eszközölni. Ehhez 2014-2020-as adatokat kell alapul venni, és analizálni kell az egyszerűsítési folyamatokat, és amikor ezek már előre haladtak. Végül azt javasoljuk, hogy a bizottság a tagállamokkal együttműködve 2014-2020-as programozási időszakot illetően próbálja meg kiiktatni a nem hatékony administratív terhelő intézkedéseket. Elnökasszony, Kedves raportőrök, ezzel lezárnám a hozzászólásomat és szívesen állok rendelkezésükre a válaszokat illetően, és köszönöm a figyelmüket. Pasamos a la ponente Viola Bonca. Köszönöm szépen, Russzó úr. Most pedig Viola von Krámennek adnám meg a szót két percben, de kérem, ne lépj át a két perces időt. My uh, little introduction, I will quickly uh, and be brief. Csak nagyon gyorsan, rövid leszek, és a kérdésekkel kezdtem amiket szeretnék feltenni. A jelentésben az szerepel, hogy készült egy felmérés eh, az administratív költségekkel kapcsolatban összegyűlt információkról. Itt 131 eh, hatóságnál vizsgálódtak, 538 eh, közül, és csak 15-en válaszoltak a megkeresésekre. Ez egy nagyon alacsony szám eh, a felmérésben. Miért nem vettek részt ezek a hatóságok? Talán nem gyűjtötték össze az adatokat, amelyeket eh, kértek tőlük? Mit gondol erről? A 28. bekezdésben azt mondják, hogy eh, a technikai segítségnyújtás finanszírozásával kapcsolatban is gondok vannak. Több tagállamban korlátozottak a kapacitások a közigazgatásban, valószínűleg itt is erről van szó. És hogyha az a helyzet, hogy tagállamoknak nincs saját kapacitásuk a végrehajtásra, akkor mi mit tehetünk, hogyan tudunk segíteni nekik? A harmadik kérdésem. Amint elkezdődik az új többéves költségvetés és a Next Generation EU program, a gazdasági élénkítési programok elindulnak, az ön véleménye szerint lesz elég adminisztratív kapacitása a tagállamoknak az MFF programok, illetve a gazdaság élénkítési csomag végrehajtására? Köszönöm szépen. José Maria Fernández parancsoljon. Itt van a teremben? Vagy? Vagy? Rónai Sándor parancsoljon. Látnak? Igen. Köszönöm. December emlékezet óta napirenden van. Az Európai Bizottság a tagállamokkal és a parlamenttel közösen egy sor valódi reformot vezetett már be, de az, hogy az egyszerűsítés még mindig téma és napirenden van, pontosan mutatja, hogy ezek szerint nem sikerült végezni ezzel a feladattal. De az egyszerűsítés nem lehet egyetlen és kizárólagos célunk. Nem a legegyszerűbb, hanem a leghatékonyabban működő és leghatásosabb politika érdekében kell dolgozni. Egyszerre kell megvalósítani az egymásnak részben ellentmondó célokat is. Első ezek közül, hogy a programok működése elég egyszerű legyen és időben meg tudjanak valósulni. Másik ilyen, hogy legyen elég információnk ahhoz, hogy értékelni tudjuk a programok hatásait, a harmadik, hogy meg tudjuk akadályozni a csalást és a pazarlást. Negyedik pedig, ami részben ezeknek ellentmond, hogy csak elviselhető mértékig terheljük a projekt gazdákat az adminisztrációval. Tudnunk kell azt is, hogy a bürokrácia szintjét meghatározó szereplők jelentős része nem az Unió, hanem a tagállamok jogrendszerében gyökerezik. Ezért nem reális cél, hogy a kohéziós politikát ra rendeleti szinten határozzuk meg részletes egységes eljárásokat. A legjobb gyakorlatok megtalálása és terjesztése inkább a célra vezető. Végül értékelnünk kell az EU egyéb programjai, nemzetközi segélyezési és előcsatlakozási programok tapasztalatait. És tanulságos lehet majd az újjáépítési alap működése is, gondolok itt például arra, hogy az EU nem tranzakció, illetve projekt szinten ellenőriz, hanem kitűzött célok, társadalmi és gazdasági eredmények teljesítése arányában támogatja a tagországokat. Ilyen gyakorlatok már léteznek a kohéziós politikában. Örülnék, ha képviselőtársaim megosztanák a jó és rossz tapasztalataikat, hogy a jelentésünk a lehető leghasznosabb legyen. Köszönöm szépen! Muchas gracias. Pierre Karleski. Köszönöm szépen, Pierre Karleski következik. Úgy látszik, hogy nem sikerült a kapcsolódás. Akkor Nik- Mikola de Michelis úr következik a bizottság képviseletében. Kettő percben, ha kérhetem, parancs. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a számövőszék képviselőjének is, tisztelt képviselő társaim. Vannak itt azért jó hírek is, ezeket eh, emeljük ki, azt hiszem. Például a kohéziós politika költsége 3%-ot sem éri el, kevesebb, mint a nemzetközi finanszírozási programok, illetve egyéb Európai Uniós programoknál is kevesebb, úgyhogy ez egy komoly eredmény. És még egy fontos üzenetünk van. A legtöbb intézkedés, amely a hatékonyságot növeli, a tagállamokban van, és ezért a bizottság, önök is tudják, elfogadta a szemevőszék összes ajánlását, hogy ilyen formában az adatgyűjtés magas színvonalon megvalósulhasson, és a tagállamokat arra összönzi, hogy ők is hajtsák ezeket végre, illetve a legjobb gyakorlatok cseréje és rendkívül fontos, és szeretném még elmondani, hogy az előadó kiemelt egy megjegyzés az administratív kapacitások problémája kapcsán. Itt valóban van egy probléma, és a tagállamokkal való tárgyalásunk középpontjában ez a téma központi jelentőségű lesz a kohéziós politika szempontjából is. Fontos az, az aki, az, e, a közösségi jóanyag szempontjából is ez. Köszönöm szépen. Pietro Russo úr következik, a tolmácsok azonban most búcsút mondanak, ugyanis túlléptünk az időn. Okay. Gracias, señora presidenta. Um, answering to the questions of, um, by Mrs. from Chrome, from Chrome, I think that the percentage of authorities, uh, uh, to, to a large extent authorities. Uh, Azt hiszem, hogy a, azok a hatóság végül is nem annyira rossz eh, ez a alacsony aránya, hányan válaszoltak a felmérésünkben feltett kérdésekre. Igazából azt mondhatjuk, hogy még az eredmények kapcsán is azért elégedettek is lehetünk. Rámutattunk például arra, hogy a tagállamok szintjén nem követelmény az, hogy a program irányításakor közzé tegyék a költségeket. a kiadásokat. Általában is az administratív költségeket nem kötelesek közé tenni. Tehát valószínűleg, hogy itt a tagállamok szint szintjén általánosságban mutatkoznak ezek a hiányosságok. Egy nagyon érzékeny pont a strukturális alapok kérdése. Megint csak, miután nem könnyű kiszámítani a költségeket, a kiadásokat, de végül is, ahogyan a jelentésben is leszegeztük, a tagállamok végül is dönthetnek, választhatnak a között, hogy a költségeket, a kiadásokat, a technikai segítségnyújtásra vonatkozó költségeket jelentséke, az operatív kiadások opciót is választhatják ugyanis. Az új szabályok a következő MFF-re vonatkozó szabályok egy általányt irányoznak elő a költségek elszámolására, és ez talán megoldhatja majd a legtöbb problémát. Azt hiszem, hogy a jelenlegi feltételek, amelyeket leírtunk a jelentésben is, hát nagyjából ugyanazok lesznek a Next Generation EU, a gazdaság élénkítési alap kapcsán is. Azt hiszem, hogy az ilyen problémák az elnök asszony félbeszakítja, Russzó urat. Végül az egyszerűsítés, a bürokrácia, hát igen, ez nyilvánvalóan probléma, ez egy nagyon nagy probléma, talán a legnagyobb ezen a területen. Az egyszerűsítés tulajdonképpen a legjobb célkitűzés minden szempontból is ez a legfontosabb cél. Egyetértek a parlamenttel, hogy ez még egy nyitott munkafolyamat, ami most zajlik. Köszönöm szépen, Russzó úr. jól a két percben. Nagyon hálás vagyok a külön jelentésért a számvevőszéknek, köszönöm a bizottságnak és a számvevőknek a megjegyzéseit. Ahogyan a kollégák is elmondták, az egyszerűsítés a csalások minimális szintre csökkentése, a mérések szabványosítása, tranzakciós költségek csökkentése. Ezek nagyon fontos kérdések, és eh, ahogyan a számvevőr is elmondta, eh, ezeket, ezekkel könnyen lehet azonosulni. Remélhetőleg eh, ez sikerülni is fog, amikor az MFF-fel és a gazdaság érénkítő csomaggal, a Next Generation eu kapcsolatban is majd ezeket a célokat el kell írnunk. A tagállamok közül sokan még küzdenek adminisztratív problémákkal, és fontos számukra, hogy a kohéziós támogatásokat fel tudják használni, hogy jó legyen az abszorpciójuk. Köszönöm szépen. A szavazások második fordulójának az eredményei rendelkezésre állnak. Elfogadták két tartózkodással három ellen, három nem szavazattal az MFF-re és a Recovery Fundra vonatkozó jelentés, de egyébként talán az a legjobb, hogyha e-mailben megküldjük mindenkinek a szavazás eredményét. Egyebek napi rendi pontban van-e felvetésük? Nincsen. Akkor lezárásképpen elmondhatom, hogy október 20-án, 21 én és november 10-én lesznek a következő ülések. Az elnök asszony a tolmácsok munkáját is kedvesen megköszönte, akik tovább maradtak, lehetővé téve így, hogy le tudjuk zárni az ülésünket. Köszönöm. Lezárom az ülést, kellemes estét mindenkinek.